Good afternoon, my dear distinguished colleague. Jó napot kívánok, igen tisztelt hölgyeim és uraim. A bizottságunk délutáni ülését megnyitom, és a bizottság alelnökét, Ferhajgen biztos urat üdvözlöm körünkben. Next item is exchange uh, of you. Vele fogunk eszmecserét tartani, és uh, azzal kezdeném, hogy rögtön átadom neki a szót, hogy beszéljen, utána pedig eszmecserét tartunk. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Nagyon örülök, hogy ma ismét lehetőségem van arra, hogy önökkel eszmecserét folytassak néhány aktuális kérdésről és olyan kérdésekről is, amelyek már inkább a jövőbe mutatnak. Azonban munkával kezdeném, olyan munkával, amely közös felelősségünk. Amennyiben rajta múlna, a lehető leggyorsabban befejezném, ez a gyógyszeripari csomag. A gyógyszeripari csomagot a bizottság decemberben mutatta be önöknek. Úgy gondolom, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a gyógyszeripar a legdinamikusabb szektorokhoz tartozik Európában. És minnyáján egyetérthetünk abban is, hogy olyan szektor, amelynek a jelentősége még növekedni is fog. Ez a demográfiai fejlődés következménye. Azonban annak is köszönhető lesz, hogy az egészség számos ember számára a legfontosabb. Aki beteg volt, tudja, hogy semmi sem fontosabb, mint az egészség. Európában olyan társadalmak élnek, amelyek egyre idősebbek. Éppen ezért az egészségügy egyre fontosabb társadalmi kérdés lesz. Számos fontos lépést tettünk már, jogszabályokat alkottunk, amelyek fontos hozzájárulást jelentenek az állampolgárok egészségének megőrzéséhez. Ami nagyon fontos volt számomra, az az, hogy különféle célokat is összetudtunk egyeztetni. Egészen elvi szinten elmondanám, hogy amennyiben az egészségügy védelméről beszélünk, és jogalkotásra foglalkozunk, akkor az ember egészsége a legfontosabb. Ez nem is kérdés, itt nem kérdés a versenyképesség, nem kérdés a nemzetközi törvényeknek való megfelelés, és a bürokrácia leépítés, és így tovább. Ez mind-mind fontos. Azonban, ha az egészségről van szó, akkor a biztonság és az egészség védelme a legnagyobb prioritás. Négy fontos jogszabályt fogadtunk el, amely a gyermekek gyógyszerével foglalkozik, az új terápiákkal, a gyógyszerek engedélyeztetésének átalakítása, és olyan szobályokat is említenék, amely gyógyszeripari rezidúm anyagokkal foglalkozik eh, az állati eredetű élelmiszerekben. Ez azonban még nem minden. Még azok a javaslatok is előttünk vannak, amelyeket a bizottság decemberben tett. Négy részből áll ez, egy politikai közleményből, utána jogalkotási javaslatokról, a gyógyszer hamisítást tekintve, a gyógyszer eh, megfigyelést. Kezdjük a hamisítással. Hogy eh, őszinte legyek, és a parlamentben őszintének kell lennem, az Európai Parlament volt az a szerv, amely nagyon korán utalt erre a problémára vitákat folytattunk, eszmecserét tartottunk, számos kérdést tettek fel a képviselők. Nagyon korán tudatosult bennünk, hogy olyan problémával van dolgunk, amely Európában még nem drámai mértékű, de lehet. És lesz is, hogyha nem teszünk semmit. Én sokkal jobbnak tartottam a gyors cselekvést, mint hogy kivárjuk azt, amíg megvalósuljon a dráma, és akkor küzdjünk ellene. Az is nyilvánvaló, hogyha elolvassuk a bizottság javaslatait, hogy Európa alapjában véve nem szembesül tehát az az állítás, hogy Európa nem szembesül jogi téren az élelmiszer hamisítással, akkor ez nem igaz. Az interneten árulják a hamis gyógyszereket, de nem csak az interneten. 2005-tel összehasonlítva a elkobzott hamis gyógyszerek többsége soha nem az interneten került piacra. Tehát ezeket a gyógyszerek, gyógyszerhamisítványokat az Európai Unió külső határain kobozták el, és meg ötszöröződött két év alatt a hamisított gyógyszerek száma. Meg kellett állapítanunk, hogy a legális kereskedelembe is bejutottak a gyógyszerhamisítványok. Hogyha valahol valamelyik patikában felfedeznek egy gyógyszerhamisítványt, akkor ennek visszahívás a következménye. És több ezer csomag gyógyszert vonhatnak vissza. Ez pedig nagyon költséges dolog. Több ezer csomagról van szó, több ezer beteget érint ez. Úgy gondolom, hogy lényeges az, hogy bízzanak a betegek a gyógyszerekben, hogyha legálisan vásárolják azokat. Ezért szeretnénk elérni, hogy mindenki számára világosak legyenek az előírások, kivétel nélkül. Erősíteni szeretnénk az exportra, illetve tranzitra szánt gyógyszerek ellenőrzését. A javaslat magva pedig az, hogy modern biztonsági címkéket alkalmazunk, főleg a vényköteles gyógyszerek esetében. Ez pedig egy pecsét, amelyen felismerheti a fogyaszt, hogy nem nyitották ki a csomagot. Ide tartozik egy felismerhető jel, amely kívül és belül is megtalálható a csomagon. Ezen kívül akár egy bárkód, egy vonalkód, vagy valami más elektronikus biztosíték, melynek segítségével visszakövethető minden egyes gyógyszercsomag. Ezen kívül még a hatóanyagok ellenőrzésére vonatkozó szabályok is ide tartoznak. Egy kampány is lezajlott. A csomag eddigi életében, és mindig azt állították, hogy egy bizonyos értékesítési formát szeretnénk ellehetetleníteni, és pedig az úgynevezett párhuzamos kereskedelmet. Soha nem volt ez a szándékunk. A párhuzamos kereskedelem az Európai Bíróság döntése alapján a belső piacon egyértelműen engedélyezett tevékenység, és nem is lehet megváltoztatni. Azonban az is nyilvánvaló, hogy a párhuzamos kereskedelem a biztonság tekintetében ugyan olyan feltételek alá esse, mint a többi. Tehát se több, se kevesebb feltétel ne vonatkozzon rá, mint a többi formára. Tehát senkit sem szeretnénk előnyben, illetve hátrányban részesíteni. Ami az eddigi mérleget illeti, a már engedélyezett gyógyszerek esetében nagyon fontos ez a dolog, hiszen hogyha egy gyógyszer engedélyezett, akkor nem zárhatjuk ki, hogy nem kívánatos hatások fellépnek, amelyeket nem tesztelhettek. Olyan rendszerre van szükségünk, amelyel garantálhatjuk, hogy gyorsan mindenhol értesítést kapjon mindenki a gyógyszer nem kívánt mellékhatásairól a gyártóknak megfelelő megfigyelési, jelentési hálózatot kell kiépíteniük, amennyiben nem várt mellékhatások jelentkeznek. Ez megkönnyíti majd a kockázatbecslést is. De nagyon fontos az, hogy a paciensek is együtt működjenek. Az értesített paciensnek el kell mondani, hogy amennyiben mellékhatárokat érez egy olyan gyógyszernél, amelyhez bizalma volt, de most a mellékhatások miatt meging a bizalma, akkor ez a paciens ne maradjon passzív, hanem legyen aktív és informálja kezelő orvosát. Most már át is térek a másik témámra, ez a javított paciens információ. Nagyon nehéz téma, és már intenzíven eh, el is vitáztunk róla. Amikor 2004-ben az év végén meghallgattak, akkor arra köteleztek, hogy dolgozzak ki egy eh, javaslatot ez a témához. Most szeretném ezt konkrétan is megtenni. Arról van szó, hogy a beteg jogai kerüljenek politikánk középpontjába. Az egészségügynek a beteghez kell alkalmazkodnia, az emberhez. Említettem már, hogy az egészség a legfontosabb kincsünk. és jogunk van ahhoz, hogy mindent tudjunk arról, ami az egészségünkkel összefügg. Egyre több információt kapnak az emberek. A modern kommunikációs eszközök sajátja ez. Hogyha valaki rendelkezik internetes kapcsolattal, és jól tud angolul, akkor bármilyen információhoz hozzájuthat, anélkül, hogy tudja, hogy mi az információ forrása és azt sem tudhatja, hogy mennyire komoly egy internetes információ. Tudom, hogy a beteg információ nagyon ellentmondásos téma. Azonban emlékeztetném önöket egy demokratikus alapelvre. A demokráciában nem kell megindokolni hogy miért kell az állampolgárokat informálni. A demokráciában azt kell megindokolni, hogy mikor nem informálják az állampolgárokat. Ezt én központi kérdésnek tartom. És néhányan csodálkoztak, hogy miért viselkedtem így. És én akkor azt mondtam, hogy mondják meg, hogy miért nem akarják, hogy a betegeket informáljuk. A paciensek már ma is aktívan keresik az információkat. Hölgyeim és uraim, mindenkinek megvan a saját családjában, a saját baráti körében az a tapasztalata, hogy információt kell szerezni. Tehát, hogyha valaki súlyos betegségben szenved, vagy valakit ismer, aki ilyen súlyos betegségben szenved, és csekély a remény, hogy a jelenlegi terápiákkal gyógyulás lehessen elérni, akkor biztosak lehetnek abban, hogy vagy az érintett, vagy a környezete mindent, az égvilágon mindent megtesz, hogy kiderítsék, hogy esetleg nincsen mégis egy nagyon kis esély. Az emberek így élnek, az emberek ilyenek. És itt szembesülünk a problémával. A gyakorló orvosok ezt mondják el nekünk. Van itt hogy eljön hozzá a beteg, és azt mondja, hogy itt egy gyógyszer, miért nem írja fel, itt egy terápia, miért nem kaphatom meg ezt a terápiát? És az orvosnak nagyon nehéz elmondania, hogy esetleg ez a terápia nem engedélyezett, mellékhatásai vannak, még nem tesztelték eleget, de az emberek szeretnének minél többet megtudni. És el kell mondani nekik. Szeretném elmondani, hogy a jelenlegi status quo a beteg jogait nem szolgálja, azon jogait, hogy megfelelő szintű információkat kapjon. Tehát a betegek nem részesülnek egyenlő kezelésben. Miért? Azért, mert a jobban képzettek jobban könnyebben hozzáférhetnek az információkhoz. Az információk pedig általában azokat nem érik el, akiknek fontos. Például az időseket a társadalmunkban. És az idősöknek nagyon fontos az egészség. Néhány nappal korábban a parlament egyik képviselője kiadott egy sajtóközleményt, amelyben kritizálta a javaslatomat, és azt állítja, hogy a bizottság enyhíteni fogja a vényköteles gyógyszerek reklámozására vonatkozó jogszabályt. A reklám tilalma abszolút nem vita téma. Megmarad a vényköteles gyógyszerek reklámozásának a tilalma. Azonban egy dolgot is elhihetnek nekem. Hogyha valaki azt mondja, hogy nem lehet információ és reklám között különbséget tenni, annak nincs igaza. Minden egyes újságíró tudja, hogy mi a reklám és az információ közötti különbség. A parlamentben is minden nap átélhetjük. Éppen ezért a bizottság a következő javaslatokat szeretné előterjeszteni. Tehát az információ minősége jobb legyen. Hogyan nézzen ez ki konkrét, csak bizonyos információkat lehet kiadni, és pedig olyanokat, amelyeket a hatóságok megvizsgáltak, és amelyek a gyógyszer csomagolásában valahol benne vannak. Tehát Nagy-Britanniában például folytattak tanulmányokat, és az európai hatóságok is kiértékelték ezeket a tanulmányokat, és megváltoztattuk a tanulmányok alapján az álláspontunkat. Tehát az említett tanulmányok azt mutatják, hogy a kórházi tartózkodások 5%-a a nem helyes gyógyszeres kezelésnek köszönhető. Tehát a brit kórházi tartózkodások 5%-a ért gyógyszerek a felelősek. És ennek a felét el lehetett volna kerülni, hogyha a betegek tudták volna, hogy mit nyelnek. Nagyon lényegesnek tartom ezt, hiszen az egészségügyben vannak emberek, akik azt mondják, hogy legyünk óvatosak ezen a helyen, hogyha a paciensek rendelkeznek az információkkal, akkor ez megemelhetné az egészségügyi kiadásokat, hiszen akkor drágább gyógyszereket igényelnének, olyanokat, amelyeket nem akarunk felírni nekik. Ez az érv nem elfogadható. A tanulmányok azt mutatják, hogy a jól informált beteg nem a drágább beteg, ez a téfit. A jól informált beteg csökkentheti az egészségügyi kiadásokat. Másodszorban azok az információk, amelyekről én beszélek, olyan jellegűek, hogy vagy az interneten, vagy írásos formában igényelhetők. Tehát ezeket az információkat akár virtuálisan, akár nyomtatásban is el kell juttatni az érdekeltekhez. Hogyan? Az már a tagállamok felelőssége lesz. Ez egyértelmű szakfolyóiratokat jelent általában, amelyek orvosi kérdésekkel foglalkoznak. De úgy gondolom, hogyha egy normális újság rendelkezik egy olyan melléklettel, amely egészségügyel foglalkozik, akkor itt is megjelenhessenek az információk. De az, hogy pontosan hogyan nézzen ez ki, majd a tagállamok eldöntik. Ami az információk tartalmát illeti, nagyon szigorú minőségi követelmények vannak. Negyedszerre pedig a tagállamoknak hatékony ellenőrző eszközöket is ki kell dolgozniuk. Az információ publikálása előtt néhány tagállamban már vannak hatékony ellenőrző rendszerek. És ezek alól kivételek elképzelhetők. Tehát az ex post ellenőrzés csak is akkor engedélyezhető, hogyha van olyan rendszer, amely ugyanannyira biztonságos, mint az ex ante ellenőrzés. Ez lenne javaslatunk a témához, és utalnék még arra, hogy a közlemény még nagyon lényeges egyéb kérdésekkel is foglalkozik. Tehát például a nemzetközi együttműködést nagyon lényegesnek tartom, hogy garantáljuk a gyógyszeripar nemzetközi versenyképességét, és hogy garantáljuk a gyógyszerek biztonságát az európai piacon. A közlemény azt is világosra teszi, hogy milyen konkrét lépéseket kell még megvalósítani, hogy a Pharma Fórum több éves munkáját megfelelően felhasználjuk. 2008-ban zárult le ez a munka. Örülök, hogy a parlament kinevezett előadókat, hogy jelentést írjanak a, a bizottság javaslatáról, természetesen teljes támogatásunkról biztosítjuk az előadókat. Az európaiak egészsége érdekében remélhetőleg minél hamarabb valóság lesz a csomagból. Most áttérnék második témámra, amely rokona az előbbinek, a kozmetikai eszközök. Szeretnénk az európai jogalkotást eh, ezen a területen is egyszerűsíteni, éppen ezért már létezik egy javaslat a kozmetikai termékekhez. És 55 különféle jogi dokumentumban rejlenek ezek a szövegek, és remélik, hogy kb. 50 a csökkenthető majd a jogszabályok száma. A téma már előre haladott, és örülök annak is, hogy a tanács és a parlament is elmozdult egymás irányába. Erősen érdekelt vagyok abban, hogy ezt a témát első olvasatban lezárhatjuk egyetértésben, mielőtt a parlament törvényhozási időszaka lezárul. A csomagban már csak egy nehéz téma maradt, ez pedig annak a kérdése, hogy a nanóanyagokkal hogyan bánjunk, azokkal a nanóanyagokkal, amelyeket a kozmetikai ipar alkalmaz. Itt eh, engedélyezési eljárásokra gondolunk, és notifikálásra. Volt egy trialógus a témában, amelynek az eredményeit nem ismerem. Tehát csak azt szeretném elmondani, hogy érdekelt vagyok a megoldásban, a bizottság megteszi, amit megtehet. Az előadóknak már fel is ajánlottam egy eszmecserét. A bizottság felajánlja segítségét, és remélem, hogy nem lesz túlságosan nehéz itt megfelelő kompromisszumot találni. Azonban a nanoanyagokról szeretnék valamit általánosságban mondani. Ez egy olyan probléma, amely más területeken is előjött már. megpróbáljuk szigorúan tudományos alapokra helyezni a jogalkotást. Ez a science-based regulation, ahogy angolul mondják. Azonban a tudomány eredményei nem mindig világosak, nem mindig egyértelműek. Néha ellentmondásosak is lehetnek. A, az elmúlt időben két ilyen eset is volt, hogy ellentmondásos tudományos eredményeket kaptunk. És pedig egy nagyon fontos kérdésnél. És pedig a gyermekjátékokban rejlő vegyi anyagok esetében volt ez egyszer, a másik eset pedig az importált csirkehúsnál jelentkezett. Olyan csirkehúsról volt szó, amikor klorinnal próbálták a baktériumok számát csökkenteni a csirkehúsban. Mindkét esetben az volt a helyzet, hogy ellentmondásos jelentéseket kaptunk. A nanoanyagok esetében is ez a helyzet. Erősítenünk kell fáradozásainkat, hogy megtudjuk, milyen tulajdonságai vannak ezeknek az anyagoknak, ténylegesen. A bizottság megteszi azt, hogy kiderítse az anyagok jellegét. Tehát tudományos alapokon nyugvó jogalkotást szeretnénk. A parlamentnek természetesen rendszeresen jelentjük majd, hogy milyen haladást értünk el, és hogy milyen következményeket vonhatunk le. Teljesen nyitott vagyok, hogyha kiderül a munka során, hogy bizonyos veszélyeket nem láttunk akkor gyorsan le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. Fordítva is lehet, hogy ott láttunk veszélyeket, ahol nincsenek is. Tehát ebből is le kell vonni majd a következtetéseket. De hogy a nano anyagokkal ebben az irányelvben mit szeretnénk tenni, azt majd az előadókkal beszélem meg részletesen, annak ismeretében, hogy a tanács és a parlament közötti vita eredménye mi lesz. Itt van a kozmetikai termékek hamisítása is hasonlóan látom ezt, mint a gyógyszerek esetében, hiszen ugyanolyan veszélyes lehet, gondoljanak a bőrre kenendő kozmetikai anyagokra, milyen veszélyesek lehetnek itt a hamisítványok. Nagyon fontosnak tartom tehát a biztonság kérdését, és fontosnak tartom azt is, hogy erősítsük a fogyasztók védelmét a hamisított kozmetikai eszközöktől. Itt a horizontális jogalkotásra és a szereplők felelősségére utalnék. Egyetértek azzal is, hogy a piac felügyelet tekintetében világosra kell tenni azt, hogy a hamis termékeket beazonosító módszereket világosan ki kell dolgozni. Végezetül pedig, hölgyeim és uraim, egy olyan témáról szólnék, amely a jelenlegi jogalkotási folyamaton túlmutat, és az előttünk álló idő vonatkozik. Ez egy olyan téma, amely a gazdasági válság idejében elengedhetetlen. És néhány dolgot tisztáznunk kell. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években egyre inkább megtanultuk, hogy a gazdaság és az ökológia közötti szakadékot át kell hidalni. Főleg, ha a klímaváltozásra szerzett ismereteinkre gondolunk, vagy hogyha Európa példát szeretne mutatni a klímaváltozás elleni harcban. Láthatóvá vált, hogy ez a kérdés már sokkal többet jelent, mint az, hogy csökkentsük az üvegházhatás kiváltó gázokat. Valójában, amiről szó van, az az, hogy lépéseket teszünk a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett ipari termelés mellett. Hogyha angolul mondanám, akkor nem zsenálná magamat, hogy Green Industrial revolution zöld ipari forradalmat mondjak, mivel ö, németül beszélek, a zöld szó németül, a grün az ö, itt nem lenne jó, mert a zöld az egy párt is Németországban, és nem akarok politikus lenni most ilyen tekintetben. De mindenképpen az európai iparról van szó, és pedig az energia hatékonyságról. Tehát, hogy az energiafogyasztás csökkenjen, óvjuk a készleteket, minél kevesebbet használjunk fel a természeti kincsekből. És természetesen foglalkoznunk kell azzal is, hogy a termelésnek minél kevesebb hatása legyen a környezetre. Ezt ökológiailag nem kell megindokolnom, ez magától értetődő. Azonban van egy gazdasági érv is, hogy miért lényeges az ökológiai termelés szorgalmazása. Az európai ipar esélyei jobbak lesznek a világpiacon. Hogyha nem csak arra vagyunk képesek, hogy környezetbarát technológiákat fejleszünk ki. Nagyon, nagyon jók vagyunk, ebben a legjobbak, a piacok nagyon gyorsan fejlődnek, tehát ebben a tekintetben nincsen válság, de tovább kell lépnünk. Azok a termékek, amelyek a többieknek segítenek, hogy megoldják a környezetvédelmi problémáikat, ugyanolyan fontosak. Tehát például az építőanyagok kérdése. nem is tudjuk, hogy milyen óriási hatást válthatunk ki, hogyha ökológiailag észszerű építőanyagokat alkalmazunk. Az európai piacon már olyan építőanyagokat lehet kapni, amelyek egy normális lakóházban hihetetlen mértékben csökkentik az energiafelhasználást. Már olyan házakat is építhetünk, amelyek nem csak hogy energiát nem használnak fel, hanem még termelnek is és pedig azáltal, hogy intelligens, ökológiailag kifogástalan anyagokat használunk. Gondoljuk el, hogy ez Kína számára mit jelentene. Tehát, hogyha az energiapazarlás óriási problémáját meg tudnák oldani, hogy úgy építkezzenek, hogy energiát takarítsanak meg. Ez egy példa az autó egy másik példa lehet. Most függetlenül a jelenlegi gazdasági válságtól, de ez a válság nem csak európai, az egész világon érinti az autóipart. Az biztos, hogy a jövő autójának környezetbarát autónak kell lennie, amely energiahatékony és keveset fogyaszt, és olyan is lesz. Amennyiben az európai ipar most szerkezetváltáson megy át, hiszen egy ilyen helyzetben nehéz a válságot kezelni. De hogyha egy ilyen átállás véget ér, az egy pár évig még eltart, akkor az európai gyártóknak a világpiacon sokkal jobb esélyei vannak, mint ma. Mert Európa fogja a jövő autóját gyártani. Számos példát említhetnénk még. Tavaly már tettem önöknek egy javaslatot. Egy cselekvési tervet a fenntartható iparpolitika érdekében. Ez pedig kiegészíti a klímapolitikai javaslatokat, amelyeket a tanács és a parlament már elfogadtak. A cselekvési terv lényege az, hogy új, integrált, dinamikus keretfeltételeket hozzunk létre az európai ipar számára hogy javítsák termékeik környezetbarát és energiahatékonysági tulajdonságai. Ezen kívül a piac erejét is szeretnénk felhasználni. Tehát szeretnénk a keresleti oldalt is motiválni, hogy több környezetbarát terméket keressen. Ehhez pedig informálni kell a fogyasztót. Csak is az informált fogyasztó aki tudja a termék tulajdonságait, környezetbarát tulajdonságait, csak ez a vevő tud jó döntés hozni. És meg vagyok győződve róla, hogyha helyesen cselekszünk, akkor a fogyasztók lesznek a legjobb szövetségeseink az ökológiai átalakulásban. Emlékezhetnek rá, hogy ez a szakbizottság 2005 áprilisában nagyon nagy hozzájárulást tett az európai integrált termékpolitika irányában, hiszen itt a design irányelvről szólok, és ez az összes energiafogyasztó terméket átfog, Éppen ezért nagyon fontos hozzájárulás a széndiokszid kibocsátás csökkentési céljánknak is. A bizottság azonban még azt fogja javasolni, hogy ezt az irányelvet bővítsük ki, és az összes energiaigényes terméket vegyünk fel vele. Tehát ne csak azokat a termékeket, amelyek közvetlenül energiát fogyasztanak, hanem azokat a termékeket is vegyük be, amely közvetett alkalmazása is kihathat tehát például szigetelőanyagok, építőanyagok, legyenek zuhanyfejek, csövek. Tehát rengeteg olyan termék van, amely kihat a energia felhasználásra. A jelenlegi időpontban észrevőnek tűnik, hogy azokra a termékekre koncentráljunk, amelyeknél gyorsan pozitív hatást tudunk elérni az energiafogyasztás csökkentése és a környezet érdekében. Meg vagyok győződve arról, hogy az energiahatékonyság ugyanúgy elérhető, mint a környezetbarát tervezés. És bizakodom, hogy ezt az irányelvet is még hatályba léptetjük, ami pedig a konkrét lépéseket illeti, hogy hatékonyabb termékeket állítsunk elő a piacon az energiafogyasztás tekintetében, akkor elértünk valamit. Hölgyeim és uraim, az utolsó pontom egy politikai program, amely ezen bizottság és ezen parlament jelen törvényhozási időszakában elvégezhető. Nem is ez a célom, most csak egy orientációt szerettem volna bemutatni, hogy a parlament az elkövetkezendő törvényhozási időszakban merre haladjon. És ez természetesen az elkövetkezendő bizottságra is vonatkozik. Időközben az elmúlt években már rengeteg törvényjavaslatot tettünk, amelyek a világon egyedülállóak, és amelyek segítségével igazolva láthatjuk, hogy a megfelelő úton haladunk. Kérem, ne hallgassanak azokra, akik azt mondják, hogy most válságban vagyunk, most felejtsük el ezeket a dolgokat, most arról kell gondoskodnunk, hogy a fogyasztás ismét beinduljon. Igen, támogatom, hogy a kereslet nőjön, de miért nem aggódhatunk egyidejűleg azért, hogy környezetbarát, energiahatékony termékek iránt növekedjen a kereslet? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a válságban biztosítjuk azt, hogy a válságkezelési intézkedések ne veszélyeztessék hosszú távú célkitűzéseinket. Itt pedig fenntartható iparpolitikára gondolok, ez pedig nagyon jó kezdet. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm. 40 percünk van a véleménycserére. A kérdő ízzel kapcsolatosan 10 név van a listámon. Felolvasom, majd lezárom a listát. Uh, Dagmar Parent, uh, Mr. Adamo, uh, Christina Klaas, Peter Lise, Gutierrez Cortines, uh, Mr. Kramer, McEwan, Thomas Sulmer, Harold Doyle. Is it all? Ez minden, Anders Wickman, még hozzátesszük a listához, Keti Színot. Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? Nincs. Akkor ezzel lezállom a hozzászólók listáját. Szokás szerint átadom a szót három, bocsánat, négy képviselőnek, azután megnézzük a kérdéseket, meghallgatjuk, és utána a válaszra biztos úrnak adom át a szót. John, Köszönöm ezt az áttekintést a biztos úrnak, hiszen tágabb értelemben is meg kell néznünk, hogy mi lesz a helyzet majd a választások után. Ez nagyon hasznos. Két aspektus szeretnék kiemelni. Az egyik az energia hatékony épületek és áruk, valamint szolgáltatások kérdése erre ön utalt, és egyetértek. Erre kell elmozdulnunk. Kérdésem az, hogy mit teszünk azért, hogy ez létrejöjjön, de nem csak a jogalkotással, hanem a közbeszerzési politika által. A bizottság és a parlament valóban nagy közbeszerző, és hogyha ezt nem csak a saját épületeinkért tennénk meg így, és a különböző beszerzendő cégekért, hanem az Európai Beruházási Bankon keresztül is ez így történne. Fel tudnánk eh, használni a jogkörünket ahhoz, hogy ezt kiterjesszük, ezt a fajta beszerzést. A másik pedig a gyógyszeripari csomagterv. Sok mindennel egyetértek. A különböző igazgatóságok összefognak-e e kérdésekben, hogyha például a betegek biztonságára gondolok, ez kapcsolódik a határon átnyúló kezelésekhez, ami tehát a betegek biztonságát illeti, és a vigilanciát, vagyis éberséget. Spidla biztos is beszélt már ezekről a kérdésekről, különböző gyógyszerek azután az egészségügyben dolgozók ellenőrzésének kérdése is felmerültét. A bizottság ezeket a terveket összekívánja-e kötni azért, hogy ez mindez összpontosuljon a betegek védelme jegyében? Másik kérdésem, a betegek tájékoztatását követelik a betegképviselő csoportok, de közben itt van a hirdetés, hirdetés betiltása. Ön helyén valóan mondta, hogy az információ és a hirdetés között meg lehet vonni a különbséget, de van itt köztük egy szürke terület, homályos terület, és szeretném, ha nem lennének itt kiskapók, kibúvók, például, ami lehetővé teszi az, hogy a különböző hirdetéseken keresztül, vagy programokon keresztül valahogy indirekt módon ezeket a termékeket belevegyék a programokba. Ez nem igazi hirdetés, hanem rejtett, bújtatott hirdetés, amivel felhívják az emberek figyelmét ezekre a kérdésekre. Köszönöm, Dagmar kollega. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nagyon örülök, hogy ön igen jó formában van. Néhány megjegyzést tennék a gyógyszerekkel kapcsolatos csomagtervre és a kozmetikumokra is. Amikor ön azt mondja, hogy egy kicsit meglepőek az érvek néhány javaslatot illetően. Például nem értem, amikor a gyógyszer hamisításról van szó. Ez valóban nagy probléma, nem értem viszont azt, hogy az első dolog, amit megvitatunk, az az, hogy a párhuzamos kereskedelem lehetséges-e vagy nem. Ugyanúgy azt sem értem, hogy a második gondolat ilyenkor ennek kapcsán az, hogy mindez terhelni fogja az egészségügyi költségvetést. Hogyha hamisított gyógyszerekről beszélünk, például olyan paciensek esetén, akik trombozis elleni gyógyszereket szednek. Hogyha hamisító gyógyszereket vesznek be, akkor ebbe bele is halhatnak, de nagyon súlyos dolog. Olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek kizárják a hamisított gyógyszerek jelenlétét. Ezt politikusként mondom, mit kérnek tőlem a választóim? Legyenek intelligens megoldásaink egy problémára. És én azt is hallom, hogy az itt működő vállalkozások is részesüljenek, vagyis hogyan lehetne egy olyan keretet létrehozni, amelyel mindezt megakadályoznánk. Intelligens válasz kellene az érintettek szempontjából is, ami a hamisítást illeti. Ez engem valóban nagyon aggaszt. Azzal együtt, hogy az összetevőket is hamisítják, az összetevők hamisítása bárhol előfordulhat, megtörténhet egy kis garázsban, bárhol az EU területén, és ez igen jövedelmező tevékenység. Hatékony módszerekre van szükség ahhoz, hogy minél hamarabb felfedjük, leleplezzük az összetevők hamisítását. Biztos úr, el kell mondjam, hogy még nem találtam kielégítő választ erre, senki nem adott erre választ, nem tudom, hogy önnek van-e valamilyen jó gondolata, ami a betegek tájékoztatását illeti. Évek óta beszélünk erről. Már akkor is szó volt erről, mikor még nem voltam parlamenti képviselő, már akkor felhívták a figyelmem rá, a leg gyengébb, sérülékenyebb emberekről van itt szó, akik a legkevésbé tájékozottak. Fel kellene hívnunk például a betegek figyelmét egy-egy betegség kezelésére. Mit jelent a kezelés? Remélem, hogy sikerül majd így világosan megbeszélni azt, hogy tájékoztatást kell adnunk a gyógyszerről, természetesen, de még sok más dologról is. Például, hogyha valamely beteg súlyos betegségben szenved, gyógyszereket kap, ezeknek másodlagos mellékhatásai vannak, akkor mit kell tennie, hogy például a pszichikai mellékhatásokat elkerülje? Azt nem tanácsolnám senkinek, hogy az amerikai internetes oldalakat böngészze e célból. Én is tájékozódtam, a súlyosabb betegségekről nem vagyok kifejezetten buta, tudom, hogy kell értelmezni az információkat, de mégis nehéz a megbízható információkhoz hozzáférni. Hogyha drága tájékoztatási módszerekre buzdítunk, nem biztos, hogy ezzel segítjük a betegek informálását. Ami a kozmetikumokat illeti, köszönöm a főigazgatóságnak a kitűnő tájékoztatást, és azt, hogy lehetővé tette számunkra a probléma körül járását a nanoanyagok illetén. Igen, figyelmesen hallgattam önt. Azt nem szeretném, hogyha a parlament, az Európai Parlament az Európai Parlament tudomány ellenes lenne, és tudom, hogy mi a dolgunk, de hogyha valami olyasmiről beszélünk, amiről keveset tudunk, hogyha mikrorészecskékről beszélünk olyanokról, amely a bőrünkre kerül, a gyermekek bőrére kerül, akkor a lehető legfontosabb a biztonság és a megelőzés kérdése. Akkor pedig eh, szeretném megismételni, hogy a megelőzés nagyon fontos, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy eh, közösen kell fellépnünk, ami a technológiák jelzését és a technológiák engedélyezését ismeri, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő megoldást találunk. Tehát trilógust folytattunk ma délben, és a bizottság és a parlament is meg van győződve, hogy jó kompromisszumot találhat. Thank you very much indeed. Köszönöm, Adamo úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is Köszönöm Farhagen biztos úrnak, hogy eljött ma. Ami a csalásokat, hamisításokat illeti, erre szeretnék összpontosítani. Mielőtt felteszem a kérdésemet a jelentéssel kapcsolatosan, hagyd mondjam el, hogy a hamisítási ipar mit jelent? Ez 45 milliárd eurót képvisel. Támogatom a bizottság megközelítését, de azért itt van egy sor hiányosság, ezért szeretnénk módosításokkal élni jó magam és kollégáim. Mit jelent ez? A hamisított gyógyszer definiálását a bizottság elkerülte azért, hogy ne szűkítse az irányelv hatáját. Szerintem ezt meg kellene tenni, hiszen a hamisítás bűncselekmény, fel kell gyorsítani a nemzetközi együttműködést. Tudnunk kell, hogy mi is a célunk, ezért van szükség a definícióra. A WHO nemzetközi termékei és a csalás ellenes munkacsoportja, az úgynevezett impact is erre utal. Ami pedig az irányelv hatáját illeti. Mi az, hogy gyógyszerészeti termék? Mi az aktív gyógyszerészeti hatóanyag, a végtermék? A beteg az egész gyógyszert beveszi, nem csak a gyógyszerészeti aktív hatóanyagot. Jó lenne, hogyha ez a recept nélkül vehető gyógyszerekre is kiterjedne, hiszen egyes országokban bizonyos gyógyszerek gyógyszernek számítanak, másút viszont nem. Jó lenne, ha ez minden gyógyszerre kiterjedne. Vannak, akik azt mondják, hogy ez tulajdonképpen trójai ló, így kerülnek be a hamisított gyógyszerek a láncolatba, a kereskedelembe. Ezeket kihagyták a javaslatból, meg kell találni a módját annak, hogy ez a fajta kereskedelem is szabályozva legyen, mert különben a kis kereskedők, mivel mindenütt a világon szétszórodtak, vagyis mindenütt a világon találhatók, éppen ezért nehéz lesz a feladat ezeket kézben tartani. Ami pedig a jövőt, a biztonságot illeti, harmonizálni kellene a helyzetet, ami a hamisítást illeti, megengedjük a tagállamoknak, hogy önmaguk lépjenek, de tudjuk, hogy a bűnösök, bűncselekményt elkövettek, nem ismerik a határokat. Szigorúbb rendszerre van szükség. Egyetértek a bizottsági javaslattal, vagyis ki kell, hogy ez terjedjen a gyógyszeriparra, különböző gyártókra, nagykereskedőkre, kiskereskedőkre, gyógyszerészekre. Itt a siker kulcsa a tudatosítás. Amit itt teszünk, az elsősorban a betegeket és a fogyasztókat kell, hogy szolgálja. Két elemről van itt szó, a betegek biztonságáról, és nem szabad a költségeket a fogyasztókra hárítani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Az első kör utolsó hozzászólója Christian Klass. Köszönöm, biztos úr. A gyógyszercsomagról szólnék. Információ és reklám. Ez a két dolog összefolyik. És vannak speciális újságok, szaklapok, amelyek ezzel foglalkoznak. Németországban van például egy gyógyszertári havilap, és vannak orvosi lapok is. És ez egy nagyon összemosódó dolog, tehát nem tudom, hogy hogy tudják megmondani, hogy mi a reklám, mi az információ, mik a normák, és miben lehet bízni. De azért jelentkeztem, mert szeretem volna hozzászólni itt a környezetbarát tervezéshez. Tehát rengeteg termék van, amelyek szörnyű. És ma délelőtt is szavaztunk arról, hogy ne legyünk túl gyorsak, ne állítsunk ki Bianco csekket a bizottságnak, és szerintem itt látnunk kell, hogy bizonyos termékek milyen jellemzőkkel rendelkeznek. Szerintem minden termék számára másfajta kritériumokat kell majd létrehozni, és ezeket a kritériumokat ki kell dolgozni. Nem hinném, hogy itt gyorsan sok termékről kijelentéseket tudunk tenni, szabályozni. Parlamentként az egyes termékekben még kérünk hozzászólási jogot. Remélem, hogy hatékonyak leszünk, hiszen a régi lejárati időkre is gondolnunk kell. Tehát a termékek, amelyek megvannak, annyiban esetleg energiahatékonyak, hogy nem kell újat előállítani helyettük, amik megvannak. Köszönöm. Thank you very much indeed. Floor to Commission. Thank you, Sir. Vorsitzender. Köszönöm, a biztos úr a szó. Köszönöm, Bois úr. Emlékeztettem a bizottság azon közleményére, amely Charlie McGreevy keze írását viseli, és itt elolvashatja létező normákat, elolvashatja a jogszabályokat, amelyek a közbeszerzésre vonatkoznak, tehát ez az úgynevezett zöld közbeszerzés, itt már feketén-fehéren le van írva, hogy milyen normák vannak. Pillanatnyilag is egy aktuális kérdéssel foglalkozunk, esetleg olvasta, hogy aggódunk egy szektor miatt, ez pedig a haszonjárművek piaca, ez teljesen összeomlott. Általában 40 ezer haszonjárművet állítunk elő Európában havonta, de ehhez 40 ezer új megrendelés is kell. Decemberben a jármű előállítók 600 új megrendelést kaptak Európában. Tehát ez, a, ez az ágazat teljesen szomlott. Egy lehetőség van, hogy a keresletet növeljük, ez pedig az, hogy a tagállamok az infrastruktúrális programjaik megvalósításánál a haszon járművek eh, megrendelését növelik, és pedig azon haszon járműveket, amelyek eh, környezetbarátok. De nagyon szívesen összeállítom önnek az anyagot. Ami a bizottság politikájának koherenciáját illeti, erre csak azt tudom mondani, hogy a kollegialitás rendszere jellemzőre. Tehát a politikusok ebben az esetben is összehangolják azt, amit mondanak, a gyógyszercsomag esetében is, tehát természetesen ez megbeszélés tárgya, hogy a bizottság elnöke hogyan osztja el a kompetenciákat a bizottságon belül, vagy hogy meg akarja változtatni a jelenlegét, azt nem tudom, és ez nem is az én dolgom, nem is nyilatkozhatom róla. De a tapasztalatom azt mutatja, mióta tíz éve a bizottság tagja vagyok, hogy a jelenlegi rendszer eléggé garantálja, hogy egy javaslat kidolgozásánál a lehető legtöbb nézetet meghallgatunk. Az a terület, amiről szólt, tehát a beteg érzelmei, ehhez azt hiszem már hozzá kell szólnom. Tényleg van egy ilyen terület. És tényleg van egy ilyen átmeneti zóna. Amikor benyújtottam ezt a csomagot, akkor a legnagyobb német és európai napilapban olvastam egy interjút egy orvos professzorral, aki arról nyilatkozott, hogy bizonyos oltó anyagokat egy nagyon ritka női ráknál alkalmazhat-e. Tehát ez a méhnyakrák. És megkérdezik, hogy ajánlja ezt az oltóanyagot, vagy nem ajánlja. És ez az orvos professzor ebben az interjúban javasolta ennek az oltóanyagnak a használatát. Most ez mi? Ez nem kérdés. Tehát és föl a kérdést, hogy az orvos kötődik-e az oltóanyag gyártójához. De ez a cikk az újságban jelent meg. Tehát a mi törvényalkotási kompetenciánkon kívül a szerkesztő a felelős, és pontosan tudom, itt mindenki tudja ebben a házban, hogy minden publikáció esetében Négy olyan terület van. Tehát minden szaklap, minden újság saját maga dönti el, hogy mi az információ meddig. Tehát ez az utazási újságírás, az autó újságírás, az orvosi újságírás, és az életstílus újságírás. Soha nem lehet tudni, hogy itt meddig terjed az információ, és hol kezdődik a reklám. Éppen ezért beszéltem a szereplőkkel, és elmondtam, hogy ami erre a gyakorlatra vonatkozik, inkább egy viselkedési kódexet kellene létrehozni. Hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk. És az újság kiadóknak is vállalniuk kell ezt a kódexet. Tehát nem mindig a gyógyszeripar gonosz. A gonosz máshol is lehet. Nem gondolom, hogy jogalkotással itt sok mindent elérhetünk. Valamit elérhetünk, hogy mi legyen például a vényköteles gyógyszerek esetében, ez rendben van. De tényleg van itt egy ilyen szürke zóna, ahol etikai normákról van szó, van, eh, normákról van szó mindkét, mindkét ágazatban, tehát a médiánál és a gyógyszeriparban is. Törvény alkotási eszközekkel nagyon nehéz itt valamit elérni. Csak remélhetem, hogy mindazok a publikációk, amelyek egészségügyi jellegűek, és szakinformációkat közvetítenek, mint pedig az említett patika tükör. Ez több milliós példányszámban ingyen hozzáférhető. Tehát remélem, hogy minden érintett tartja magát ehhez a határhoz, amelyről szóltam. De van ez a tisztázatlan zóna. Szükség lenne mindenképpen a viselkedési kódexre és a kontrollra. Rót Bérent asszony köszönöm a bókot a performanszomra. Ez igaz, az ember a kihívásoktól nő, teher alatt nő a pálma, mondhatnánk. Hogyha azt látjuk, hogy mi van Európában, akkor egy válságot tapasztalunk. És természetesen sportosnak kell maradnunk, hogy a válságból valahogy kilábaljunk. Igaza van a hamisításokkal kapcsolatban. Az aktív hatóanyagok 80%-át nem az Európai Unióban gyártják. Tehát az aktív hatóanyagok 80%-át importáljuk. Éppen ezért fontos az ellenőrzés. El kell mondanom, hogy a felelősség a gyártónál van. A gyártónak kell garantálnia, hogy a hatóanyagok nem hamisítottak. De lehet, hogy majd lesz egy jobb elképzelésem is. A nanotechnikánál szerintem megértettük egymást, hálás vagyok érte. És Strasbourgban majd találkozunk, és majd beszélünk róla. De a mai beszélgetésünk után nagyon bizakodó vagyok, hogy sikerül megállapodnunk. És amit alapvetően elmondott, azzal pedig teljesen egyetértek. Amit Adamú úr mondott, igaz, egyetértek, csak egy megjegyzésem lenne még ehhez. Többször megkérdeztek az internetes patikáról. Az internetes patika esetére is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint itt bármelyik utcai patikára. Ugyanazok a szabályok. Az internetes gyógyszertárban is a vényköteles gyógyszerek esetében be kell mutatni a receptet, kell, hogy patikus gyógyszerész legyen ott. Tehát ez nem a törvényi szabályzás kérdése. Hogyha úgy gondolják, hogy az internetes gyógyszertár tágra nyitja a kaput a hamisítványok előtt, akkor ez az ellenőrzés problémája. De realisták vagyunk, ismerjük az életvalóságát, tudjuk, hogy vannak életstílus gyógyszerek, ezek nagyon drágák is, és vénykötelesek, ezek gyakran recept nélküli forgalomba kerülnek. De ez a tagállamok felelőssége. Nekik kell megfelelő ellenőrzést alkalmazni. Semmi nem akadályozza meg az ellenőrzést. Hogyha még nincsen valamire törvény vagy jogszabály, és hogy lehetséges, hogy bejussanak a hamisított gyógyszerek, akkor nyitott vagyok. De az internetes gyógyszertár nem a fő probléma. Az a fő probléma, hogy az ellenőrzés hiányos. Klász asszony, információ és reklám, erről már szóltam, tehát volt egy nyelvi kicsúszásom is, tehát itt a sok szót használnám. Tehát pont erről volt, erről szólt a vita. Pont erről volt, hogy nem akartam azt, hogy átláthatatlan mennyiségű terméket szabályozzunk, hanem hogy megfelelő számú termék esetében hozzájáruljunk ahhoz, hogy csökkentsük az energiafogyasztást. És már van egy olyan irányelv, amely például a háztartási eszközökre vonatkozik, most ezt kiterjesztjük azokra a készülékekre, termékekre is, amelyek felhasználása kihat az energia felhasználásra. Tehát csak ezekre. Voltak már viták, hogy legyen -e már most konkrét javaslat, amely túlmutat az energiahatékonyságon és a természeti kincsek kíméléséről szól, illetve egy ilyen jellegű alapproblémát vet fel. Szerintem most inkább gyűjtsük a tapasztalatokat eh, az a kapcsolatban, amit most javasolt a bizottság. Tehát nem kell aggódni, hogy egy eh, beláthatatlan eh, mértékű feladatot vállalunk. Hát ez egy ilyen politikai elszólás volt, tehát végtelen a termékek száma. Hmm? Uh, Köszönöm. Második forduló. Peter Lize. Köszönöm. Biztos úr. Én a reklám és az információ témáját uh, még egyszer megragadnám a vénykötelő gyógyszerek esetében. Ennyire nem egyszerű a helyzet. Krista Klaas és John Powis is szólt egy szürke zónáról, és ez nem csak az újságokra vonatkozik internetes publikációk is vannak, és a bizottság javaslatában tényleg megvan ez a, az érzékeny szürke zóna. Tehát, hogy az információk természetesen nem automatikusan reklámok, de néhányan azt mondjuk, hogy bizonyos számú információ igenis reklámnak tekinthető. És mindenképpen figyelembe kell vennünk azt is, hogy pontosítani kell még ezt a részt. Tehát itt nem a reklám tilalmáról van szó, hanem információkról. Azonban a bizottság javaslata ebben a tekintetben még nem jó, és Kommissarin, die, die Gesundheit és az egészségügyért felelős biztos még pontosabb javaslatokat is tesz majd. A második pontom ebben az összefüggésben, már múltkor is tettem egy javaslatot, hogy a paciensek szervezetei igenis kapjanak szót. Tehát vannak olyan beteg szervezetek, amelyek nagyon jól informáltak bizonyos betegségekről, és elképzelhető, hogy jobban ismernek bizonyos gyógyszereket, mint orvosok, és ritka betegségeknél ez fokozottabban így van. Meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogyha paciensekkel vagy paciens szövetségekkel beszélünk, és orvosi státusz kapnak gyakorlatilag, akkor hogyan kerüljük el az alibi beteg jelenségét, hiszen vannak olyan betegcsoportok, amelyek igazából a gyógyszeripar szószólói. Elég gyakran meghív ilyeneket a bizottság, és igazából csak a gyógyszergyárak nevében beszélnek ezek. Meg kell oldanunk azt a problémát, hogy független betegszervezetekkel vegyük fel a kapcsolatot, és hogy ezt megfinanszírozzuk. Ez nagyon fontos kérdés most számunkra. Egy utolsó megjegyzés joggal utalt arra, hogy meg kell indokolnia, hogy miért nem ad egy információt meg a betegnek. És azt is tudjuk, hogy van egy cetli minden gyógyszerhez. Azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz elolvasni, nem értjük, hogy mi van erre. Most akkor akarunk még egy cetlit? Tehát miért nem jelentjük ki, hogy ez egy opció, hogy eh, a gyógyszeripar még további kérdéseket is eh, adhat? Tehát miért ne csináljuk ezt meg? Tehát miért ne írjuk elő, hogy eh, közérthető nyelven kell a beteg információkat megadni, és ne kínaiul. Tehát például ez az iparra vonatkozna, és segíteni a pacienseket. Nagyon érdekelne a véleménye. Nagyon szépen köszönöm, meg Craven képviselőasszony. Én John Bowistra térnék vissza, és önre biztos úr, hogy a zöld növekedés támogatja a bizottság. A bizottság nagyon sokat tesz a zöld növekedésért. És remélem, hogy a világ többi része is az Európai Unióra figyel, hogy mit tesz az Európai Unió, hogy mit tesz McCreevy biztos ebben a válságban. És hogy hogyan tudjuk a környezet védelmet az ipari élénkítéssel összekötni. Nagyon sok minden történik. Üdvözlöm azt, amit eh, mondott a környezetbarát formatervezésről, hiszen eh, ebben különbséget teszünk, és segítjük eh, az embereket abban, hogy energiahatékony dolgokat gyártsanak, és hogy a széndiokszid kibocsátás is kevesebb legyen. Um, ami pedig a gyógyszerekkel kapcsolatos rendeletet illeti szabályozást, még nem tudtam ezt részletesen megvizsgálni, és úgy értelmezem, hogy most ebben a ciklusban nem fogunk ezzel foglalkozni, majd a következő ciklus dolga lesz. Van egy kérdésem, mint laikus. A bizottság azt mondja, hogy szeretne egy új információs tájékoztató részt bevezetni a mellékhatásokról, akkor, amikor a gyógyszer mellé adott utasítást készíték, Valószínű, hogy a gyógyszeripar ezt nem szereti, ez nem tetszik neki, de mint laikus az az érzésem, hogy nehéz tájékozódni a gyógyszerekről, mert információs dömping van, bármi, ami előfordulhat, az rajta van a kísérő papíron, mi történhet, és végül is arra nincs indikáció, hogy valójában mi történhet. Jó lenne tudni, hogyha én eh, furcsa reagálok egy gyógyszerre, akkor az vajon gyakori mások részéről is? Ezt nehéz kiszűrni, mert egy tucat más eh, mellékhatást sorolnak fel, túl sok az információ, úgyhogy ez már nem is releváns az emberek számára. ami a gyógyszereket illeti. Kérdezem, hogy a bizottságnak célja-e ezt az információs dömpinget egy kicsit szabályozni, vagy csökkenteni, ez hasznos lenne. A másik pedig betegek tájékoztatása. A múlt héten azt hiszem, Filna úrral, aki a előadó lesz, hosszas vitánk volt. Az emberek foglalkoznak azzal, hogyha egy, az lenne jó, hogyha a gyógyszerekről egy harmadik független, semleges fél adna információkat, és nem pedig a gyógyszergyárak, nem pedig a nagyobb gyárak. Az elképzelés az, hogy egy harmadik fél adná a tényszerű információkat a gyógyszerekről, más feltételek mellett. Ez erről mit gondol itt a pénzügyi aspektusokról? Talán ezzel ezt a bizonyos szürke zónát el lehetne tüntetni. Elnök, köszönöm, Krámer úr. Köszönöm, elnök úr, gyors leszek. Két kérdésem van a gyógyszercsomaghoz. A beteg tájékoztatás az első kérdésem, az a benyomásom, hogy a bizottság javaslata előbbre visz minket, hiszen egy információ tilalmat lazít, és vonalat határt húz a reklám tilalom és az információ tilalom között. De azonban ne legyenek olyan illúzióink, hogy az összes szürke zónát megszüntetjük, ami az információ és a reklám között van. Mindig megmarad majd néhány, pontosan ügyelnünk kell arra, hogy a behatárolást ne túlozzuk el. Egy konkrét kérdésem is van, igazából ez csak egy rész aspektusra vonatkozik. Itt azt is olvashatjuk, hogy tilalmas lenne összehasonlítani gyógyszereket. Két gyógyszer összehasonlítása tilalma lehessen. Jó, ez rendben van. A betegek általában nem tudják, hogy a gyógyszerek mögött mi van. Azonban összehasonlíthat, az összehasonlítás lehetséges, amennyiben az orvosra vonatkozik, és az orvos végezheti az összehasonlítást. És szeretném megkérdezni, hogy ez mennyire észszerű. Hiszen a beteg tudja, hogy van összehasonlítás, de nincsen lehetősége, hogy más összehasonlítás is ismerjen csak egy bizonyos orvosét. Tehát szerintem ezzel is foglalkozni kellene. A második kérdésem, teljesen egyetértek Rót Bérend asszonynal, amikor azt mondja, hogy itt gyógyszerhamisításról vitázunk, és nem párhuzamos kereskedelemről. Teljesen így van. De pontosan figyelnünk kell, hogy az intézkedéseink ténylegesen pontosan a hamisításról szóljanak, és ne legyenek mellékhatásokkal a párhuzamos kereskedelemre. Ezt azért mondom, mert hogyha ide hátra balra tekintek, ott ülnek a gyógyszeripar képviselői, akik itt néha kacsingatnak, és bizonyos elképzelésekkel jöttek ide. Nagyon fontos számunkra az, hogy pontosan tudjuk, hogy eh, itt ebben a vitában a gyógyszer hamisításról és a gyógyszer hamisítványról van szó. A WHO azt publikálta, hogy a gyógyszerhamisítványok 50%-a az internetes kereskedelemben jut el az emberekhez. Gondolja, hogy a bizottság javaslata elégséges abban a tekintetben, hogy eh, a gyógyszer hamisításokat ezen az úton csökkentse. Köszönöm. Utolsó név, második sorozat, Gutierrez Continez, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, el kell mondjam, nagyon örülök, és üdvözlöm a biztos úr. Múlt évben, vagy két éve Szartori asszony és én magam az importált és nem ellenőrzött aktív hatóanyagokról elfogadtunk egy jelentést, és nagyon örülök, hogyha ma már a bizottság ezen importokat kontrollálja. kontrollálja. Szartoni asszony nincs itt, de a biztos úr itt van. Két dolog aggaszt engem még ha evidens is, hogy egy-két dokumentummal nem tudjuk az összes piaci zavart kiküszöbölni, de szeretnék egy első kérdést föltenni. Hogyan fogják ezt a problémát elkerülni? Vagyis a forgalmazás, a kapcsolatos ellentétet, vagy hatékonyságot. Sokszor ez nem hatékony. Nézzük meg, hogy mi történt az idén az EK-ban bizonyos gyógyszerek már nem kaphatók, nem elérhetők az Egyesült Királyságban. Egy másik kérdés. Elnézést, asszonyom, szeretném megkérni a kollégákat, hogy egy kicsit kevésbé zajongjanak. Túl sok itt a zaj a teremben, mondja az elnök. Elnézést, asszonyom, folytassa. Második dolog. A bizottság a patikák liberalizációja mellett döntött, közben a patikusok tudják az idős betegeket a legjobban felvilágosítani, és tudni kell a betegeknek azt, hogy mely gyógyszerek inkontabilisek, nem kontabilisek, például lehet-e aspirint adni valakinek, vagy akit a szívével operáltak, szedhet-e valamilyen gyógyszert. A kis gyógyszertárak személyes kapcsolatot tudnak tartani a betegekkel, és mi a véleményük, mi lesz a liberalizáció hatása ezen kis gyógyszertárakra nézve? Elnök, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy tisztázták, hogy mit szerettek volna. Ez most egy kicsit barátságosabb volt mint az, amit olvastam az ön tollából. Azt hiszem, hogy így közelebb is kerülünk egymáshoz. Tehát, hogyha megnevezi azokat a szervezeteket, betegszervezeteket, amelyek igazából csak a, a gyógyszeripos strómanjai, akkor ezeket garantáltan nem fogjuk meghívni, hogyha kiderül róluk, hogy tényleg a gyógyszeripar trójai faluvai. Ami pedig eh, a dobozban található cetlire vonatkozik. Biztos vagyok benne, hogy az az információ, amit a gyógyszergyár ad, és amit beletesz a csomagban, nem más, mint az, amit a beteg olvas, csak olvashatóbb formában. Tehát van egy gyógyszerleírás, és vannak felhasználási javaslatok azonban volt egy harmadik típusú élményem, kaptam egy gyógyszert, elolvastam a cetlit, és értettem. Hát most ezt képzeljék el. Gyönyörű, szép, míves német nyelven volt összefoglalva, hogy mit tud a gyógyszer, milyen mellékhatásai vannak. Miért nem tudnak a többiek is ilyet csinálni? Tehát szimpatizálok az ilyen megoldással. És ez egy olyan dolog, amelyet meg kell beszélni az engedélyeztető hatósággal is. Hogyha egyetértenek. Evan asszony, gondoskodom arról, hogy megkapja az információkat a zöld közbeszerzésről, tehát hogy mi van és mit lehet még csinálni, tehát még a hét során az asztalán lesznek a válaszok. Tehát a mérleg, Tehát itt nem olyan kockázatokról van szó, amelyeket ismerünk. Tehát ez a gyógyszer, öko mérleg. Tehát olyan rendszerrel rendelkezünk, hogy olyan veszélyekre is koncentráljunk, amelyeket nem ismerünk. Tehát amennyiben ismerjük a kockázatokat, akkor már értesíthetjük a betegeket, informálhatjuk a betegeket. Nagyon fontos itt az, hogy vényköteles, nem vényköteles, de, de lehetnek sokkal szigorúbb előírások is egy gyógyszer alkalmazására. Ez a kockázatokkal függ össze. Számos gyógyszernek veszélyes mellékhatásai vannak, és csak bizonyos betegségek esetében alkalmazhatók. Az erről szóló információkat természetesen meg kell adni. De én olyan kockázatokról beszélek, amelyeket nem ismerünk, és amelyek menet közben kiderülnek. Számos olyan eset van, sajnos tragikus eset is van, hogy a kockázatokat csak is akkor ismertük meg, amikor már egy ideje használatban volt a gyógyszer. Most ebben az esetben a nem ismert, nem felismert új hol van szó. Tehát itt számos kölcsönhatás is elképzelhető. Azt szeretnénk, hogy a betegek információi gyorsan elérik az érintetteket, hogy gyorsan cselekedhessenek azok. Tehát a harmadik független személy alkalmazása a betegek tájékoztatásánál meggondolható, de az a jog, amelyet megkapnak a gyártók, az egészségügyi publikációkban, hogy információkat bocsássanak közre. Ez azt is jelenti, hogy valamit fizetniük kell az érintett médiumnak. Ennek tehát gazdasági vonatkozása is van. Tehát, hogyha egy nagy orvostudományi lapban gyártóként publikálok egy információt, akkor több lehetőségem van. Tehát, hogy vagy a szerkesztő felelősségében jelenik meg ez a cikk, vagy pedig a gyártó felelősségében jelenik meg, ezt az újságban jelezni kell, és ebben az esetben fizetnie kell a gyártónak. A média, ipar az ilyen információkat természetesen nem ingyen publikálja. Nem látom igazából, hogy hogyan működjön ez egy semleges harmadik személy közbeiktatásával. Itt az ex ante ellenőrzésről van szó, tehát az információt ex ante ellenőrizzük. Az információt engedélyezni kell, és csak is ott, ahol ez nem lehetséges, ott alkalmazható az ex poste ellenőrzés. Kramer úr, be kell vallanom, hogy nem tudom megválaszolni az első kérdését. Nincs is előttem a szöveg. Engedje meg, hogy írásban adjak választ az első kérdésére. És hogyha itt még világosabbá tehető a szöveg, biztos vagyok, hogy javítható a szöveg. Az internetes kereskedelmet is említette hogyha valaki olyan idióta, és most tényleg ezt mondom, tehát hogyha valaki európai fogyasztóként olyan hülye, hogy egy nigériai internetes patikából veszi meg a gyógyszert, akkor azon már én sem tudok segíteni. Amit itt tehetünk, az az, hogy elmondjuk az embereknek, hogy ne internetes portálokon rendeljétek meg a gyógyszert, amelyek nem Európában vannak hiszen ilyen országokból a gyógyszerek 50%-a hamis. És aki annyira ütött, hogy mégis megteszi, akkor magára vessen. Mert akkor ezzel az emberrel más problémák vannak. A párhuzamos kereskedelemben is eh, hasonló a helyzet. A párhuzamos kereskedelemben, eh, illetve ről különféle felfogások vannak, tehát, hogy gazdaságilag mennyire hasznos, azt nem tudom hogyha például Németország egy nagy tagállam esetében a párhuzamos kereskedelem népszerű, akkor azt azt mondom, hogy ez jó, mert csökkenti az egészségügy kiadásait. Portugália szempontjából nem feltétlenül jó a párhuzamos kereskedelem, hiszen az a következménye, hogy Portugáliában bizonyos gyógyszerek nem lesznek beszerezhetőek. Most akkor elgondolkozhatunk a dolgon. De az Európai Bíróság ítélete ebben az ügyben teljesen egyértelmű, a belső piac szabályai érvényesek a vényköteles gyógyszereknél is. Az Európai Bíróság nem tesz különbséget vényköteles gyógyszer és gyermekkerékpár között. Ezt csak biztos Biztosként a hatályos joghoz kell tartanom magamat, és az internetes kereskedelem is ez van. Tehát megvan a jogalkotás, és nem korlátozhatjuk az internetes kereskedelmet a gyógyszerek esetében sem a belső piacon. Nekem is megvannak a saját kételjeim. Hogy tényleg minden esetben lehetséges az internetes gyógyszertárat ellenőrizni, nem tudom hiszen az ellenőrzés, a felügyelet tagállami kompetencia. A tényleges helyzetre kell koncentrálnunk, és még egyszer foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, hogy bizonyos terjesztési kereskedelmi formák a vényköteles gyógyszerek esetében ne más prioritással bírjanak, mint a belső piac működése. Megvannak a kéteim. Hogy tényleg minden tekintetben az áruk szabad mozgása legyen. Elképzelhető, hogy vannak olyan termékek, amelyek esetében a biztonsági elképzelések, biztonsági szempontok dominálnak, de pillanatnyilag a jogi helyzet nem így van. a hamisított gyógyszerek beözönlése a harmadik világból, tehát bármilyen csatornán keresztül, csak is úgy küzdhető le, hogy tájékoztatjuk az embereket. Nem, nem is tudunk mást tenni. Tehát nincsenek technikai eszközeink sem de kész vagyok természetesen a parlamenttel is tárgyalni erről a kérdésről, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy jól értsük egymást. Tettünk egy javaslatot, ez pedig a legális kereskedelmen belüli hamisításra vonatkozik. Tehát az illegális terjesztés tilos, az illegális kereskedelem az tilos, az már meg van tiltva. Még egyszer megtilthatjuk egy újabb jogszabályjal, de semmi értelme olyan problémákról beszélünk, amelyek a legális kereskedelmi láncban vannak. Az illegális kereskedelemben a jog alkalmazás és a bűnüldözés a két fő szempont. Gutierrez asszony nehéz kérdést tett fel, és nem tudom most így visszakézből megválaszolni. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos gyógyszerek bizonyos piacokon nincsenek jelen. Tehát ez a kis piacokon rendre így van, Málta és Ciprus, két példa erre. És itt a probléma oka az, hogy nem fordítják le minden egyes gyógyszerhez a felhasználási javaslatokat. Egyszerűen nem éri meg hogy például Máltaira is lefordítsanak bizonyos gyógyszerekhez feltételeket, javaslatokat, és akkor ezt ott nem árulják. Mert nem éri meg ritka betegség esetén. És ennek a következménye, hogy nincs egy bizonyos gyógyszer, de az is elképzelhető, hogy azért nincs, mert a tagállami hatóságok egy bizonyos gyógyszert nem vettek fel a lajstromba. És ahol valamit tehetünk, az az, hogy már annak érdekében, hogy meglegyenek a gyógyszerek, azt megtesszük. Viszont a javaslatnak semmi köze a kereskedelem liberalizációjához. Tehát nem tudom, hogy itt most mi legyen liberalizálva. Valószínűleg félreértésről van szó. természetesen megmaradunk a nagyon szigorú előírásoknál, ami a gyógyszerek engedélyeztetését illeti, a termékfelelősség is nagyon fontos. Nem tudom, hogy itt a liberalizáció mit keres. Egyszer nem ismerem fel. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, és akkor most eh, engedjék meg, hogy az utolsó forduló előtt, hogy teljesen elcsúsztunk az idővel, ahogy én ezt gondoltam is, de ne akodjanak, megpróbáljuk úgy megoldani a dolgot, hogy megkérem önöket, hogy legyenek nagyon rövidek. Tomás Ulmannak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, rövid leszek. Nem látok problémát itt a farmakovigilancia esetében, tehát a gyógyszerészeti éberségnél. Tudjuk sajnos más területekről is, hogy ez mennyire fontos. A hamisítások kérdésében sem látok problémát. Mindenképpen megfelelő megoldást kell a párhuzamos importok problémájára találni. A szétaprózódott piacot a betegek érdekében is valahogy egységesíteni kell, hogy minden gyógyszer mindenhol kapható legyen. Az államoknak meg kellene egyezniük abban, hogy hogyan lehetne mondjuk gyógyszer árat visszatéríteni. És természetesen fontos, hogy mindenki megfelelő tájékoztatást kapjon. Nagyon szépen vázolta, hogy sikerült egyszer elolvasni egy ilyen gyógyszerbe bújtatott sajtcetlit, és megértette. Tehát itt az információ lényege az, hogy ne az adó értse, hanem a vevő. És a vevő itt a beteg. Tehát a betegnek kell tudni, hogy mire jó és mire nem jó a gyógyszer. Tehát itt nem az orvos és a beteg viszonyáról van szó, hanem a gyártó és a beteg viszonyáról. Ügyeljünk arra is, hogy ne okozzunk több költséget, bürokráciát az egészségügy számára. Határokat kell húznunk, ami pedig itt a reklámra vonatkozik, említette a patika tükör szaklapot is. Vannak azonban kritikus kérdések, hogy hol vezethet a reklám ahhoz, hogy mondjuk az érintett élet tartama növekszik azáltal, hogy tájékoztatjuk bizonyos problémákról, kockázatokról. Megvan például a hepatitis B oltási lehetőség, körülbelül évente 40 ezer emberrel kevesebben halnának meg, hogyha kötelező lenne-e, hogyha kötelező lenne ez az oltás, vagy hogyha az emberek tudnák, hogy létezik ez az oltás. Van egyfajta magatartási kódex, amely a szereplőkre kiosztja a témákat, de mindig lesznek határesetek. De szerintem ezzel az anyaggal helyes irányba indultunk el. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Következő nevet. Doyle asszony, jönni a szó. Thank you and... Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úrnak, hogy ilyen sok időt szánt ránk ma délután. Szeretnék egy másik szürke területtel foglalkozni. John Boyce kollégám már említette a tájékoztatás és a reklám kérdését. De van egy másik szürke terület is, amit szeretném felhívni a biztos úr figyelmét. Ez pedig a vitákban a szürke, hogy mi a gyógyszer és mi a gyógyhatású készítmény. Ez is egy folyamatosan visszatérő kérdés gyógyszerészeti körökben is. Mert én úgy értettem, értettem, hogy a bizottság lemondott arról a tevéről, hogy át szervezze azt, ami a gyógyszer kategóriába tartozik. És várjuk, hogy ennek mi lesz a hatása. És van ehhez egy útmutató dokumentumunk is, a dokumentumot a bizottság adta ki, ami meghatározza, hogy mi a különbség a gyógyszer és a gyógyhatású készítmények között. Németországban például rendkívül eh, nagy a különbség, és a tagállamok is eh, külön ö, eh, osztályozza ezeket, és hát aztán határon átnyúló esetekben megint eltérések vannak, és ebből nagyon nagy a zűrzavar, és folyamatos a zűrzavar a, ezt a hivatkozó dokumentumot tíz éve létezzék, de tulajdonképpen soha nem is igazán használták, teljesen idejét múlt a, meghatározások, a definíciók is változtak, a azóta tudomány is vált. Például a hashajtó az most gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény, és akkor nem tudjuk, hogy hova fog vezetni ez az egész terület. Nem tudom, hogy ezek a kapcsolatban kaphatnánk-e valami tájékoztatást, hogy mikor fogunk egy ilyen átfogó új útmutatót kapni arról, hogy ezek a besorolások egyértelműek legyenek. Mi a gyógyszer, mi a gyógyhatású készítmény? Thank you very much, Ariel. Uh, Sinot. Köszönöm szépen, Curtis Sinot a következő. A listámon öni a szó. Um, I have Three very quick questions. Három nagyon rövid kérdésem lenne. Az egyik, amikor arról beszélünk, hogy egyre nagyobb a zöld gazdaság része, és fontos lenne megvizsgálni azt is, hogy miért ilyen nehéz elérni. Én a saját hazám helyzetéről szeretnék beszélni. Nagyon sokan vannak, akikkel én találkozom, akikkel együtt dolgozom. Nagyon jól tudják, hogy hogyan kellene biogáz termelni, gazdaságosan és így tovább de nem tudják ezt megtenni, mert az a gáz vállalat, gázipari vállalat, amelyiké a csőhálózat, az egyszerűen nem teszi lehetővé, tehát ők mondjuk hulladékból, egyéb anyagokból tudnak, de amikor feladják a hálózatra, akkor olyan keveset kapnak érte, hogy ettől minden projekt tulajdonképpen tönkre megy. Tehát ugyanúgy jól meg lenne nézni, hogy a, a, a villamos hálózaton is, amikor az emberek valamit próbálnak helyszín szinten megcsinálni, akkor a hálózatra adhassák fel például a többlet megtermelt energiát. És a gáz esetben ez a néhány cent, amit kapnak, ezek általában a foszilis energiaszállítók, és ez azt jelenti, hogy a foszilis üzemanyagokat, üzemanyagokat kívánják továbbra is forgalomban tartani. A következő kérdésem az a termékekkel kapcsolatos. Nagyon sokat dolgoztunk az energiahatékonyság területén, most már mindenki ismeri a különböző kódokat, értik is, de van e, mégis, az, hogy ebből levonjuk le a következtetéseket, tanuljunk ebből. Tehát valahogyan meg kellene mutatni, hogy ez a, az adott termék egy száz órára, tíz órára e, szánták, erre fog alkalmas. És a termékfejlesztésnél ez nagyon fontos, és a csomagra rá kellene írni. Mert hogy egy termék nagyon energiahatékony, aztán az ember egy másikkal váltja ki, és lehet, hogy az már nem annyira energiahatékony. A következő pedig csalódásomat szeretném kifejteni, kifejteni azzal kapcsolatban. Ön a gyógyszerészeti szabályozó Európában, és ugye így beszél a hamisított gyógyszerekről, hogy védelmezik el a biztonságot, és így tovább mi nálunk naponta vannak olyan gyógyszerek, amik tehát vannak olyan gyógyszerek, amiket megkapunk ö, gyógyszerészeti célokra, de sosem kerültek engedélyezésre, mégis megtalálhatóak a ö, kezelésekben, rendelőkben, még akkor is, hogyha a, kimondja a szegészségügyi szolgálat, a ö, rendelet is, ö, és ez azért, hogy 70%-át az embereknek vannak olyanok, akik kapnak ezekből a gyógyszerekből, és a gyógyszerészeti szabályozásban ez állandóan visszatérő probléma. Egyszerűen nem veszik figyelembe ezeket a botrányokat. Thank you very much, Köszönöm szépen, Kati Sinot, és az utolsó a listámon, Andres Sigman. Köszönöm szépen, biztos úr. Későn érkeztem, de akkor jöttem éppen be, amikor éppen az irányelv kritikájával foglalkozott, és ért, nagyra értékelem, amit elmondott. A parlamentnek részt kellene venni mindenféle termékek tárgyalásában. Egy keret irányelvünk alapvetően a nagy mennyiségben előállított termékekkel foglalkozik, és ott, ahol a környezeti hatás jelentős. De itt nem csak a végfelhasználás esetében vannak problémák. A természetes erőforrások felhasználásával kapcsolatban a bizottság néhány évvel ezelőtt hangsúlyozta csak úgy, mint nagyon sok tudományos jelentés, hogy a terület természetes erő források, akár megújulók, akár egyebek, ezek folyamatosan növekvő problémát fognak jelenteni. Nem csak azért, mert nagyon sok a feltörekvő gazdaság az egész világon, amelyek nyersanyagot keresnek, csak nézzük meg, hogy néhány ország hogyan próbálja garantálni magának a szálfát, a ö, Afrikában hogyan próbálnak meg bányákat szerezni, és így tovább. Ugye az újrahasznosítást próbáljuk ösztönözni, de valójában igen keveset tettünk ezen a területen, és a jelenlegi fogyasztási, termelési szerkezet struktúra nem az egyetlen lehetséges. Lehetne gondolkodni funkcionális szervezetekben, ahol nem az van, hogy megveszünk egy terméket, hanem csak mondjuk bérbe adnánk a terméket, és akkor egészen másképpen néznek ki a terméknek adott esetben a dizájnja, a vagy az információs kommunikációs technológiát lehetne okosabban felhasználni, a természetet jobban lehetne mint, levintázni, lekopírozni, és így tovább. Tehát szeretném önt egyszerűen arra bátorítani, ösztönözni, hogy próbálja amennyire lehetséges előbbre vinni ezt az egész ügyet. Nem ma kezdtünk el erről tárgyalni, hanem már legalább tíz éve beszélünk az integrált termékpolitikáról. Van egy irányelvünk, a ö, módszertan eléggé jól kialakult már, és ez a ö, forrás hatékonyságot is fel tudná ölelni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a biztos úrnak adom vissza a szót. Rövid leszek, Ulmer úr. Köszönöm. Egyetértek mindennel, és azt is garantálni kell, hogy nem az orvos és a beteg kapcsolatát szabályozzuk, nem is akarjuk, hiszen egy különleges bizalmi kapcsolatról van szó. Úgy gondolom, hogy egy jó orvosnak nem probléma az, hogyha a beteg jobban informált. Tehát nyilván eh, érdekelt is ebben, és nem fogja zaklatásnak felfogni, hogyha a beteg rákérdez, hogy miért ezt is miért nem azt a gyógyszert kapja. Én legalábbis úgy fogom fel, hogy egy normális jó orvos elmagyarázza. Doyle asszony, ezzel a kérdéssel nagyon intenzíven kellett foglalkoznom. És arra az eredményre jutottam, hogy az előttem lévő információk a új irányelvel sem eh, elégségesek, hogy átdolgozzuk átfogóan az anyagot. Tehát eh, a bizottság az idén bizonyára nem fogja ezt megtenni. Sok nagy jelentés nem is, jelentősége nem lenne, mert a parlament nem tudna vele foglalkozni. Tehát 2010-re irányoztuk elő. Teljesen igaza van, a probléma az, hogy nehezebb lett a határ meghúzása. Korábban ez nem volt akkora probléma. Hiszen a tablet a tabletta volt, a mankó meg mankó volt. De ma olyan termékek vannak, amelyekre, amelyeket nem tudunk így definiálni. Nagyon sok olyan eszköz, segédeszköz van, amelyet már nem írhatunk le régi eszköztárunkkal. Ezt az, alakot, ezt az anyagot nagyon alaposan elő kell készítenünk. Hogyha valamilyen aktuális probléma lenne, és tisztázni szeretnénk a kérdést, akkor szerintem új törvényjavaslat javaslat nélkül is megtehetjük ezt. Amit Szinot asszony mondott, az első téma, amiről beszélt, nyilvánvalóan egy verseny esetre vonatkozik. Ezzel a dolgokkal Cruz kolléganőm foglalkozik, és meg fogom neki adni a megfelelő információkat. Ami a fluorizált vízzel függ össze, jobban tudja, mint én, hogy már nagyon intenzív levélváltás van az ügyben, és nem tudom megváltoztatni a bizottság álláspontját. Tehát, hogy ha fluort tesznek az ivóvízbe, akkor ez nem gyógyszer. Ugyanúgy, hogy a klór sem gyógyszer a vízben. Tehát, hogyha a fluor agályokra ad okot az ivóvízben, akkor ezt szabályozzák Írországban. Akkor ezt az ír parlamenttel kell tisztázni. De nekem semmilyen kompetenciám nincs, hogy tegyek valamit. Az a tény, hogy valami egészségügyi okokból tesznek, még nem jelenti, hogy gyógyszerről van szó. Ez kép teljesen más tészta. Víkman úr szavaiért hálás vagyok, hiszen számos lehetőséget vázolt, hogy, hogy nézhet ki a zöld termelés és a zöld fogyasztás. Igaza van, hogy eh, itt új kommunikációs formákról van szó, a viselkedés megváltoztatásáról, és hogy ezek a dolgok nem csak arra vonatkoznak, hogy hogyan termelünk, mit, hogyan fogyasztunk, teljes mértékben egyetértek önnel. És azzal is egyetértek, hogy ez a feladat majd később is foglalkoztatni fogja a parlamentet. De biztos, hogy nagyon nagy prioritás lesz. Most szeretném megköszönni kérdéseiket, szeretném megköszönni az intenzív eszmecserét, és remélem, hogy az együttműködésünk a jövőben is gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen, Felhajgen biztos úr, hogy eljött körünkbe, és engedjék meg, hogy nagyon sok sikert kívánjak a további együttműködéshez. <clears throat> Kedves kollégák, eh, kicsit csúszásban vagyunk. A következő témánk, ami napirendünkön szerepel, az a Schnellhardt jelentés, ami a biotermékekkel kapcsolatos, és eh, szeretném megkérdezni, hogy lehetne azonnal-e szavazásra rátérni? Nem szeretne szólni, akkor kérem nagyon röviden. Egészen röviden, elnök úr, nagyon bonyolult és nagyon technikai jellegű jelentésről van szó. Éppen ezért szeretnék utalni rá, hogy sok minden, amit itt szabályoznak, esetleg nem azonnal felismerhető. Nekem is nagyon nehéz volt ezt a dossziét feldolgozni, de a cseh elnökséggel azon fáradozunk, hogy találjunk egy új sémát, ami nem a szöveg megváltoztatása, csak a szerkezet megváltoztatása. Jó úton vagyunk. Úgy gondolom, hogyha jó lesz a szavazás, akkor az első olvasatban le is zárhatjuk az ügyet. Technikai szabályokról van szó, és főleg arról, hogy két dolgot szabályzunk, a végterméket kell definiálni, és ügyelnünk kell arra, hogy a romlott hús fogalmát megfelelően definiáljuk, és szerintem jó úton vagyunk. És többet erről nem is akarok mondani, elég sokat vitáztunk az ügyről, most pedig szavazzunk. Thank you very much indeed. Let me just... Nagyon köszönöm, és engedjék meg, hogy bemondjam, hogy itt van egy kis hiba a 9-es oldalon, a az 56-os módosítás szavazásra fog kerülni. Ez módosítja a dolgokat, mert a limia listán van, az nem helyesen van ott. Hetes módosítóval kezdjük, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, két azonos, a 96-os és az Agri 16-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva 97-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva Agri 15-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva 98-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízeset visszavonták, 99-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 10 ellene elfogadtuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, most szóltak, elnézést, kiesik, akkor 102-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es. Akkor ellenőrizzük a 105-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 mellette, 20 ellene, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Agri 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következőt visszavonták, Agri 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, 15-ös szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, következő kiesik, Agri 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő kettő kiesik, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, következőről később szavazunk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. 27-es szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a 27-eset ellenőrizzük jelentéstevőjé, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 14-en ellene elfogadtók, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő kiesik, azt követő is, utána két hasonló, azonos, 116-117-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, az azt követő is, Huszonhatos következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadva következőt visszavonták. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következőről később szavazunk, 123-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 124-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Agri 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 127-es mellette ellene tartóztatás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva következőt visszavonták, 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következőt visszavonták. 39-es mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a 39-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 5-en mellette, 27-en ellene, elutasítva. Százharmincas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, következő kiesik, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Két azonos 134-es és Agri 28-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 19-en ellen elutasítva. 133-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Két azonos, 135-ös, Agri 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 16 mellette, 20 ellene, elutasítva 30, 43, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A következő kiesik. Megnézzük a következőt, 137-es ezt szavazásra bocsátom, 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 44-es, ugyan ez a helyzet, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A következő kiesik. Agri 30 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 139 mellette ellene tartózkodás, elfogadva 140 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 141 mellette ellene tartózkodás, elfogadva 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Két egyforma 143 és Agri 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri és 32-es, 149-es egyforma mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48 mellette elutasít, ellene tartózkodás elfogadva. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147 és Agri 34 mellette ellene tartózkodás. Szeretném ezt ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18 mellette, 24 ellene, elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Két egyforma következik. Szavazunk róluk. 154 és Agri 35 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 155 mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. 155 elektronikus szavazás. Lezárom. Hat mellette, harminc ellene. Elutasítva a következőt visszavonták. Ötvenkettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Következő kiesik. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3 egyforma, 57, 157 és Agri 36. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Két egyforma, 158, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötvenkilencest most nézem meg. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-ast visszavonták. Következő kiesik. 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene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 ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...167 és Agri 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Két egyforma 169 170 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163 részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrzöm. Második rész. Megnyitom. Lezárom. 21 mellette, 19 ellene. Elfogadva. 70-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 171 mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21 mellette, 20 ellene, elfogadva. Agri 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Agri 42 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Két egyforma, 173 és Agri 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 172, Agri 44, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan szeretném ellenőrizni, megnyitom, 172 és Agri 44. Lezárom. 9 mellette, 33 ellene, elutasítva. 174 és 45 agré egyforma, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, Agri 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nincs szavazás 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Két egyforma 177 és Agri 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva következőről később szavazunk. 178 szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan szeretném ezt ellenőrizni. 178-as. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene elfogadva, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, két egyforma 76 és Agri 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ez kiesik, utána néztem, 179 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt szeretném elektronikusan ellenőrizni, megnyitom. Lezárom a szavazást. 7 mellette, 36 ellene elutasítva. 77 mellette, ellene elfogadva 181 kiesett, Agri, 30, eh, Agri 53, Agri 53, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8 van 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 82 kiesik, vagyis bocsánat, a 82-eshez ugrok most rögtön, mert a többi kiesett. Először a 81-es, bocsánat, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. Az osztagokzó nem. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdésekre térünk át, Agri 1 mellette. Ez ügyrend? Kérdés a... Elnézést, visszavonom az egyes módosítót. Tehát az egyes módosítót visszavonom, mert eh, igazából csak szerkesztési kérdés volt, és itt eh, jobb, hogyha visszavonom, mert bonyolalmat okozna. Okay, okay, I understand. Rendben, értem, mondja az elnök, de most az Agri egyet bocsátom szavazásra. Megértem, nem szükséges ezt a jövőbe bejelenteni. Ki van mellette? Agri egy. Ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan szeretném ellenőrizni 83-as. Lezárom a szavazást. 36 mellette, 5 ellene, elfogadva. Agri 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Agri 3 és 84 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Két egyforma, Agri 4 és 85 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva következőt visszavonták. Nyolcvanhatos, megnézem ezt. Szavazunk erről 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Másodikat visszavonták. Agri 5. Utána nézek. kiesik. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcvan hatos mellette ellene bocsánat, Agri hat elnézést, Ag, Agri hatos elnézést, Agri hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88 kiesik. Agri 7 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es a következő kiesik. Egy pillanat. Agré 53-as. Így szavazik el az Agré 8-ról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, két egyforma, 91 és agri 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatós, ezt megnézem, kell-e róla szavazni? Igen. Szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A módosított jelentéstervezetről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 39 mellette senki ellene, két tartózkodás, elfogadva. És az utolsó szavazás a jogalkotási szabályzatról elektronikusan, vagyis rendeletről. Szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazás. 38 mellette, senki ellene, és két tartózkodás. Horst Schnellhártnak gratulálok! my assistant also just my list? If I'm right, let me move to item 21. Ha nem tévedek, a 21-es pontra kell áttérnünk. Doyle kollégán, Van egy általános ügyrendi megjegyzésem. nem lenne jó, hogyha megnéznénk a módosító indítványokat, mert némelyik megfogalmazás angolul nem elég elegáns, és ma még nem volt idő arra, hogy ezt rendbe tegyük. Egy sor szóbeli módosítás volt. Kérem, hogy ezt nézzék meg, azért, hogy az szerepeljen a módosításban, amit a kollégák mondani akartak, és ne legyen átfedés, és én csak az angol nevébe beszéltek, legyen elegáns a szöveg. Rendben, Klárhánc Florence. A németül beszélők nevébe szól? Igen, nagyvonul vagyok ebben a kérdésben. Támogatom, amit Avril Doyle mondott, de esetleg 24 ne 24 órás vita időnk legyen, szívesen meccsem angolul is, de vannak még bizonyos alapjogaink, és az európai választások előtt ezeket a jogokat pedig teljes mértékben megnyírbálják, tehát nem akarok angolul. Jó, hogyha jól értem, akkor ha jól a fordítást, legközelebb menjünk lassabban, haladjunk lassabban. Tehát az összes folyamattal. Jó? Ahogy Évril Doyle látom, szeretne valamit tisztázni? Vagy az angol verzióban szeretne valamit tisztálni? Ha igen, akkor adja körbe később. Most akkor megnyitom a 21-es témát. Ez pedig a klímapolitika finanszírozásával függ össze, és 41 módosítást nyújtottak be. Szeretnék most akkor az egyes módosítóval kezdeni. Tehát ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk a kettes. Mellett ellene úszkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk a tízes, itt részenként vagyunk, ki támogatja az első részt, ki ellenzi, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 17-26 ellenében elutasítottuk. A második részt kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, Florence úré, kitámogatja, ki ellenzi. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 21-en támogatják, 21-en ellenzik, elutasítottuk. 12-es mellett ki van, ki ellenzi, elfogadtuk. A 14-es két részben ki támogatja az első részt, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A második részt kitámogatja, ki tartózkodás elutasítottuk. 15-ös ki támogatja, tartózkodás elfogadtuk. 14-es ki támogatja, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ki van, ki tartózkodás elfogadtuk. Tehát akkor a 16-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 21-22 ellenében, tehát elutasítottuk. 17-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. 21-21 elutasítva. 20-as Wikman úr mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 22-es Líze, szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 24-es. Zárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene elfogadtuk. 25-ös mellett kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 29-es részenként mellette, az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellett ellen ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tehát a 30-as. Zárom a szavazást. Tehát 14-27 ellenében elutasítva. 28-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 31-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Zárom a szavazást. 23-a a 18-an ellene elfogadtuk következő kimaradt következő is akkor a 34-es Satu Hassi mellette, ellene, tartózkodás elfogad, elutasítva 35-ös mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, 22 mellette, 21 ellene. Elfogadtuk. Itt kettő marad, és egy új bekezdést adtak hozzá Wickman és Eck, az, hogy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es, Anders Wikman, négy részben. Az elsőt kitámogatja, kiellenzi, tartózkodást, ezt ellenőrizzük. Zárom a szavazást, 27-en mellette, 16 ellene. Elfogadtuk. A második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a harmadik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a negyedik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Utána nincs, nincs. A 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A preambul bekezdések hármas mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. A hatos mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát most az állásfoglalási indítványról szavazunk, megnyitom. Zárom a szavazást. 39 mellette, 2 ellene egy tartózkodás. Akkor ezt nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm az együttműködést mindenkinek. Szeretném megkérdezni, hogy a plenáris napi rendjén itt az ön nevében lesz, de itt uh, a 35-ös de gondolok, mert a 39 esetében kétszer szavaztunk, tehát ezért ne gondolja, hogy nem szükséges a megfelelő vita a plenárison hiszen számos vita a 35-össel foglalkozott, és én egy teljes vitát kérek. Rendben van, John Bowies? Úgy gondolom, hogy garantálhatjuk ezt Évrilnek, hiszen szóbeli kérdésről van szó, és pedig egy állásfoglalások kapcsolatban, hát ezt meg kell vitatni. Igen? Esetleg tudják, hogy a végleges döntés a plenáris program erről az elnökök konferenciájának a kezében van, tehát esetleg eh, a frakciók eh, elnökei kell meggyőzni, hogy ne kerüljük el a vitát. Kedves kollégák, az utolsó témánk Tehát a 22-es, a tudományos célokra felhasznált állatok védelme, és pedig egy vélemény. Szeretném megkérdezni az előadót. Mojsz Drcsar Murkót, hogy áttérhetünk a szavazásra. Igen. Mojsz. And let me start with amendment 56. Who's in favor? 56-os módosító mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 22 ellene elutasítva. 57-es és 58-as azonosak részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 18-an mellette, 21-en ellen elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő részt visszahívta, visszavonták 59-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 18-an ellen elfogadva. Következő kiesik. 61-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 19-en ellene, elfogadva. Következő kiesik, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, nézzük még egyszer elektronikusan, hármas módosító. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 21-en ellene, ugyancsak elutasítottuk 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 18-an mellette, 21-en ellene elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 5-ös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 18 a mellette, 20 ellene, elutasítva, 65-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette, ellene nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 25-en ellen elutasítva, 69-es mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 21-en ellene, elutasítva. 71-72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 75-ös, illetve ezt kiesik, javítja magát, 76 kiesik, 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 6-os és a 45-ös együtt kell szavazni név szerint. Megáll, erről megállapodás van? Van róla megállapodás? Mert úgy tudom, hogy nincsenek, nincsenek 70-en, de vannak más frakciókból is. Tehát akkor megállapodtak ebben. Akkor kérem, álljanak fel! Álljanak fel! Nem elég! Heten vannak, 8, 9, 10, 11. Yeah, it's absolutely clear. Yeah, it must be 70. Teljesen világos, hogy 17 tagra van szükség, teljesen mindegy, hogy kik vannak jelen. Tehát akkor szavazásra bocsájtom mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát ellenőrzés következik 79-esre. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 21-en ellene, elutasítva. 80-as két részben. Első rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 81-82 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Most a hetessét hetes módosítót ellenőrizzük, lezárom a szavazást. 19-en mellette, 22-en ellen elutasítva. Következő három részben van. Mellette ellene ellenőrizzük 83-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 18-an ellene elfogadtuk. A következőt visszavonták. Következő kiesik. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os A rész és a B83-ba mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös, 86-os B része azonosak együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 87-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 89-es 88-asat? Jó. Akkor 88-asat elektronikus szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Egészen más a dolog, igaz, rendben, köszönöm. 28-an mellette, 13-an ellene. Tehát akkor most így átment. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következőt visszavontak, 92-93-as azonos mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 94-es kiesik, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, következő kiesik, az azt követő is két azonos, mellette, 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 100-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, következő két részben 107-es első része mellette ellene tartózkodás elfogadva, második része mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös szóbeli kiegészítéssel a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A 15-öset elektronikusan ellenőrizzük a szóbeli kiegészítéssel együtt. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 23-an ellene elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 116 mellette ellene tartózkodás a 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 22-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 23-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 190-es mellette ellene elutasítva 20-as mellette elutasítva következő kettő illetve nem ezek 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette ellene 22-es eh, elfogadtuk, 27-es mellette ellene elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 122-es. Megint csak egészen más a helyzet, de nagyon világos most már. Tehát lezárom a szavazást. 28 mellette, 12 ellene, egyetemen elfogadtuk 123-as mellette, ellene elfogadtuk 30-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva két azonos 125-126-os együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 129-es részenként három részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva következőt visszavonták, 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor a 38-asat ellenőrizik elektronikusan. Én hibáztam, mondja az elnök. 38-as. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 5-en ellene. Elnézést. 34-es, 33-as azonos csak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, 39 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következőt visszavonták, 41-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következőt visszavonták. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük elektronikusan 46-os. Lezárom a szavazást, 18-an mellette, 22-en ellen elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ö, mellékletek. Az elsőt visszavonták, 138-as rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következőt visszavonták, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most preambuló 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 52-es kiesik, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most a módosításokkal együtt az egész vélemény tervezett szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 18-an ellene elfogadtuk. Szeretnék gratulálni a szerzőnek. Dear colleagues, yeah, there is a... Kedves kollégák, Pauls kollégának van egy ügyrendi megjegyzése. Elnök úr, van egy technikai probléma. Ha észrevette, ott jobb oldalon, hátul látható volt a szavazás, de bármikor kérte az elektronikus szavazást, akkor ez nem jelent meg a képernyőn. Kérdezem, hogy van-e ennek valamilyen oka? Ha nincs, akkor megkérjük a technikust, nézzen utána. Elnök, Sajnálom, de azt nem látom, ami itt mögöttem van és felettem. Nem tudom, hogy ez miért van. Előttünk sem jelent meg a szavazás eredménye, az előttünk van. De azért én nem kérem, hogy újra kezdjük a szavazást, mondja az egyik képviselő. Let me move to last item of today's agenda. Szeretnék az ötös napirendi pontra rátérni. Az ötös napirendi pont Szártori, Amália Szártori jelentése, a betegek biztonsága, és átadom a szót Szártori asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés egy tanácsi javaslattal függ össze a betegek biztonsága tárgyában, beleértve a fertőzések elleni harcot a kórházakban. Jó alkalom ez a bizottság számára ahhoz, hogy ajánlásokkal éljen. Olyan problémáról van szó, Elnézést, mondja az elnök, Szartori asszony, elnézést. Kedves kollégák, nagyon kérem önöket, hogy minimális udvariasságnak tegyenek eleget. Szartori asszony. Figyelembe kell venni itt a negatív hatásokat, bizonyos kúrák esetében, amelyekben a betegek részesülnek. Vannak itt potenciális kockázatok, különböző sebészeti beavatkozások esetén nem megfelelő a használt felszerelés, vagy pedig nem veszik figyelembe az egészségügyi és higiéniás szabályokat. Ma Európában 20-ból egy beteg fertőzést kap, akkor, amikor a kórházban kezelik, ami a fertőzéseket illeti, 23.700 beteg huny el hasonló jellegű problémák miatt. Ami a jelentést illeti, célom az volt, hogy evidensé tegyem. Szükség van arra, hogy Európa eszközökkel lássa el magát, azért, hogy ezen jelenségek ellen harcoljon, regionális, helyi, nemzeti szinten is. Legalább 20 százalék az esetekben azt mutatja, ahogy a jelentésem is kiemelte, tájék, arra van szükség, hogy tájékoztatni kell a betegeket, felvilágosítani őket, esetleg kézikönyvet kidolgozni a betegek számára, és a betegekkel foglalkozó vagy paramedikális személyzetet megfelelően fel kell készíteni. A fertőzések ellen fel kell lépni, és intenzívebbé kell tenni a kutatást azért, hogy vizsgálják ki ezeket az okokat, és azért, hogy megfelelően fertőtlenítsék azokat az anyagokat, eszközöket, amelyeket a kórházakban, a műtőkben használnak. Nagy vonalakban erről szól a jelentés, ez a jelentés célja. És úgy érzem, hogy ezeket el kellett mondanom. Ami a módosító indítványokat illeti, a leadás határide 24, február 24 és március végén a plenáris ülésen kívánunk erről szavazni. Elnök, köszönöm. Megnézem most, hogy kik az árnyék jelentéstevők. megkívül asszony jelen van. Gyors leszek, hiszen nagyon sok időt töltöttünk már a szavazással. Nem hiszem, hogy túl sok módosító indítványjal élek majd a jelentéshez, hiszen ez ajánlása a tagállamoknak. A tanács ezt majd megvizsgálja, de néhány kérdésem van. E van itt egy dolog, amit nem értek. A 16-os bizottsági módosító indítvány a betegek számára kézikönyv elkészítése. Nem hiszem, hogy eh, ha valaki ott ül a bizottságban, akkor a legjobb ötlet az, hogy ő adjon a 27 tagállam egészségügyi szakembereinek tanácsokat arról, hogy milyen kézikönyvet készítsenek el. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a bizottságból. Igen, szeretném az ön megjegyzéseit hallani itt a cél elképzelésekről, Tudom, hogy itt a cél megállapítása, kitűzése, ez ellentmondásos kérdés a tanácsban. Valaki azt mondta, hogy ha vannak célok, akkor az ellentétes reagálásokról nem lesz elegendő jelentés. De mi gondol erről a bizottság? ez az önök kompetenciájában nem tartozik bele, hogy célokat üzenek ki az ajánlásokat, illetően a másik pedig a nővérek felvételét illetően hány nővére van szükség kórházi ágyanként, van itt egy erre vonatkozó ajánlás. Foglalkozott ezzel a bizottság vagy a tanács? Mi történik ezekkel az ajánlásokkal a betegek biztonsága igen fontos itt a kormányoknak, együtt kell működniük. Látjuk, hogy a különböző tagállamokban más és más problémák vannak. Az EU itt hozzáadott értéket képviselhet. Gondolom, hogy az EU inkább a kormányok közti együttműködést fogja szorgalmazni, és nem maga az EU fogja itt a betegségek vagy fertőzések kérdését közvetlenül kezelni. Elnök, köszönöm. Mielőtt átadom a bizottsági képviselőnek a szót, megkérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? Tessék. Egész röviden, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Szártaré asszonynak a szövegezésért. Linda McEwen szólt előttem, a brit eh, munkás eh, párti kormányt igen erőteljesen támadta. Most látom, hogy nem kívánja a célok kitűzését, de arról van szó, hogy itt a célok igen erőteljesek. Ha megnézem a kitűzött célokat, akkor elmondhatom, hogy főként a kórházi fertőzésekre vonatkozóan világos célokat űzte ki, és felhívják a kormányokat arra, hogy ezen változtassanak. Most egy kicsit ugratom csak önt. A lényeg az, hogy nincs gond azzal, hogyha az EU a bevált gyakorlatokat összegyűjti. Hasonlóan teszünk a klímaváltozás esetében is. Miért ne tennénk így, miért ne tűznénk ki célokat ebben az esetben is? De most nem akarok a részletekbe belemenni. Négy terület van, ahol erősíthetnénk ezt az anyagot. Az egyik visszautal arra, amit elmondta, amikor Ferhagen biztosít volt. A betegek biztonságának különböző aspektusairól van itt szó. Utalni kellene talán néhány más kérdésre is, még akkor is, hogyha csak a gyors végrehajtásra szólítunk föl, például a hamisított gyógyszerek esetén, hiszen ez is a betegek biztonságával kapcsolatos. Erről lehetne egy általános szik. Lehet, hogy ezt még meg fogom közelebbről nézni. A másik, a célokkal kapcsolatos kérdés. Van egy európai betegség ellenőrzési központunk. Szerintem világossá kellene tenni azt, hogy minden betegség kirobbanást, kirobbanásról tájékoztatni kell ezt a központot azért, hogy felmérjék és szembe, felmérjék a veszélyeket, kockázatokat és szembeszállnak velük. The, um, the other issue on patient safety is um, having access to the information about um, what for in shorthand is, uh, one might call the